Bene, buonasera. Non siamo numerosissimi, siamo sufficienti. Assemblea ACP. E, elég sok, e, nincs túlságosan sok e, napi rendi pontunk, talán azért, mert az AKC parlamenti gyűlését most éppen Dániában tartják, ezért nem is vagyunk túlságosan sokan, de azért van elég a napirendünkön, a webstreaming is elindult, a e hónap 16-án kaptuk meg a napi rendet, ezzel kapcsolatban voltak változtatások, de azt mindenki tudja. Jöttem, aki azt, hogy nincs itt ugyan, legalábbis nem látom, de azt kérte, hogy a hatos napi rendi pontot tárgyaljuk először, úgyhogy ahogy megérkezik, e, el is fogjuk kezdeni a munkát. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy az én saját jelentésem a 20-as, 27. cikkről, valamint a 48. 50. cikkről. Ez elharasztásra kerül, mert még az elnöktől szeretnénk némi hozzátenni valót, úgyhogy ezt majd máskor tárgyaljuk meg. Minden esetre ezekkel a módosításokkal a napi rendet úgy tűnik, hogy jóvá hagyhatjuk, tovább lépünk a második napi rendi ponthoz, az elnök közleményeihez. A politikai osztály <clears throat> köz, küldött nekünk egy frissítő dokumentumot. A szerződés ratifikációjával kapcsolatban, mégpedig a stabilitás, a koordináció és a és a gazdasági igazgatás. Tulajdonképpen a fiskális csomagról van itt szó, amely az európai stabilitási mechanizmus felállítását szól, illetve annak a döntésnek a ratifikálásáról is van szó, amely a 136. cikk módosításáról szól. azon kívül az előző ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyását is el kell végeznünk, tehát a december 20-ai, március 19-20-ai és az április 17-ei ülések jegyzőkönyveiről van szó. Mindenki megkapta a jegyzőkönyvet, úgyha nincs senkinek ellenvetése, akkor ezeket elfogadottnak tekintem. Jártam, aki asszony közben megérkezett. Igen, ott van. Jettem aki azt hogy megkért minket, hogy a hatodik napi rendi ponttal kezdjük ma el a munkát, vagyis az Európai Unió közigazgatási eljárásról szóló jogszabályáról. Hogyha nincs senkinek ellenvetése, és úgy látom, hogy nincs, akkor ezt is fogjuk tenni. Jöttem aki asszonyt február 28-án nevezték ki a téma jelentéstevőjének, és már be is adta a véleménytervezetet. és ebben azt magyarázza meg, hogy miért van szükség egy közigazgatási jogszabályra az Európai Unió szintjén. Tessék, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy először szólhattam. El kell ugyanis mennem egy másik bizottságba később, de ha lehet, akkor finnül folytatnám a mondani valóm. Siis kyseessä on Európa. Hadd mondjam el, miről szól ez a vélemény. Ez az egy közigazgatási eljárásról szóló <clears throat> jogszabály, amire remélhetőleg elkészül majd. A Lisszaboni szerződésen alapul ez a javaslat. Mégpedig a megfelelő ügyintézésről szóló 298. cikken, amely ilyenfajta jogszabályokat lehetővé tesz az Európai Uniós intézményei számára. És különösen a jó közigazgatás, a helyes közigazgatásról szóló témákról van itt szó, tehát a helyes közigazgatás alapelveit fektetné tulajdonképpen a jogszabály, ami természetesen nagyon fontos kérdés. A Lisszaboni szerződés először is életbe lépett, másodszorban ugyanakkor nagyon fontos lenne az Európai Unió polgárainak és tisztviselőinek is, ha ez a jogszabály megszületne. Az intézményeknek és a tisztviselőknek azért fontos ez, mert ez lehetővé teszi a helyes közigazgatás alapelveinek fekete-fehéren papíron való lefektetését, majd ezek után az alapelvek alkalmazását. Hiszen, hogyha valaki nem jár el a jogszabályoknak, illetve a szerződéseknek megfelelően, akkor ezt ki tudjuk deríteni. A polgárok számára pedig azért jó, mert ők is akkor sokkal világosabban látják majd, hogy a tisztviselők hogy dolgoznak. Ugyanakkor <clears throat> fejleszteni, növelni az Európai Unió legitimitását is ez a jogszabály. Ez is nagyon fontos oka annak, hogy létre kell, hogy jöjjön. Talán olvasták önök is, mint én a Herald Tribune-ben azokat a közvéleménykutatásokat, amelyek az Európai Unió legitimitásáról szóltak, és nagyon szomorú eredményt mutattak. Ez is jók. Ezért is kell most valamit tennünk. hiszen az EU legitimitásának megerősítése nagyon fontos. Nem forradalmi lépésről van itt szó. Tudom, hogy nem minden tagállamban léteznek helyes közigazgatásról szóló jogszabályok. Például az Egyesült Királyságban, hogy szomszédom Andrew is tudja, a jogalkotás nem tartalmaz ilyen jogszabályt, de az észak-európai országokban vannak ilyenek nagyon fontos részét képezik a politikai és a közigazgatási életnek. Az Európai Unió számára azonban nem újdonság ez. 2001-ben az EU-s ombudsman már készített egy etikai magatartásról szóló kódexet, amelyet a parlament annak idején elfogadott, de természetesen ez a kódex nem ugyanaz, mint egy kötelező érvényű jogszabály. Azon kívül az Európai Unió alapjogi kartáját is említeném, amely kötelező érvényű, és amely szintén lefekteti, hogy az állampolgároknak joguk van a megfelelő ügyintézéshez, és ahhoz, hogy ügyeikkel részlehajlás nélkül tisztességes módon a jogszabályoknak megfelelően és észszerű határidőn belül foglalkozzanak. Hogy tudunk ezeknek a követelményeknek megfelelni, tehát a függetlenség, a semlegesség követelményeinek, itt pontosan most erről van szó, tehát ezek gyakorlati kérdések. Ennyit szerettem volna jelenleg mondani, de nagyon szívesen válaszolok az esetleg felmerülő kérdésekre. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Jöttem a kiasszonynak. És akkor most szeretném megnyitni a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? Kérem, akkor öné a szó. La parola, sì, sì. Köszönöm szépen, elnök úr. Hozzá kell szoknom, hogy Anyúnak szólítanak, én egyébként Agnyúnak ejtem a nevemet. Tehát e, a minimális e, színvonalra vonatkozó standardok e, meglehetősen bőlére lettek eresztve. A lényeg az, hogy itt több szabályról, több rendeletről, több de, bürokráciáról lesz szó, és ez plusz pénzt jelent az adófizetők zsebéből. Bármennyire is bőszavú ez az elképzelés, azt hiszem, hogy ez nem fog hozzájárulni az EU hírnevének jobbításához az állampolgárok körében, ugyanis itt elsősorban az inkompetencia, az intézmények bürokratikus jellege miatt éri elsősorban kritika az uniót. És nagyon sokan szinte az öngyilkosságba sodródnak, amiatt, ahogy az EU kihat az életükre, és a válság körülményei között ez különösen súlyos kérdésként merül fel. Köszönöm szépen. Tanen úr, asszony. Egészen megdöbbentett, amit a brit kolléga most elmondott. Én megértem a brit álláspontot, és én is támogatom a megtakarítást, a hatékonyság növelést. A közigazgatási eljárás területén szerintem itt alkotmányos problémák merülnek fel. A Jurin belül egy külön munkacsoport foglalkozik a közigazgatási kérdésekkel, ennek én is tagja vagyok már egy éve, és eléggé meglepett, hogy gyakorlatilag az EU-ban nincsen közigazgatási eljárás olyan eljárásokról beszélünk, amelyek óriási pénzeket jelentenek, például a karteljog esetében, vagy más területeken, de ezen a területen semmi nem került szabályozásra. Számomra, mint jogász számára érthetetlen, hogy ha valaki nálunk van egy közgazgatási törvény, Németországban, és hogyha azzal keresnek meg, hogy egy ilyen jellegű eljárás hogyan kerül szabályozásra az EU-ban, erre nem tudok válaszolni. Az állampolgárok egyszerűen nem tudják, hogy milyen különböző szintekhez fordulhatnak, nem ismerik az egész eljárásrendet. Tehát nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a közigazgatási joggal, nyilvánvalóan azt kell részletesen megvitatnunk, hogy ez hogyan nézzen ki. A 27 tagállamban eléggé eltérőek a hagyományok e tekintetben, Úgyhogy jó lenne, hogyha nem egy ilyen szét aprózódott rendszer működne, általános eljárásrendre van szükség, ami minden eljárásra érvényes, és akkor a konkrét területeken, ahol szükséges a külön jogalkotás, például a karteljog, esetében lehetne külön sorra, sort keríteni a ennek megfelelő szabályozásra, egyfajta pótlólagos szabályozásra. De még egyszer, én azt szeretném, hogyha lenne egy olyan e- általános eljárásrend, ami minden állampolgár pontosan ismerne határidőkkel és lehetőségekkel együtt, tehát például, hogy egy hónapon belül élhet jogigényel, ez rendkívül fontos lenne. Ugyanis a polgár egyszerűen nagyon gyakran azt se tudják, hogy hova forduljanak, mit, mihez kezdjenek. És nagyon sok fölösleges kört kell megtenniük, mire megtalálják a megfelelő fórumot. Úgyhogy rendkívül fontosnak tartom ezt első lépésként, ez ugyanis a jogállamiság tekintetében egy hiányosság, eh, amit mindenféleképpen orvosolnunk kell. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Bront úr. Itt a jelentés elején őszintén beismerés eh, olvasható, nevezetesen, hogy a polgárok megkérdőjelezik az EU legitimitását. Ez őszinte, de szerintem nem eléggé őszinte ez az állítás. Sok brit polgár nem megkérdőjelezi, hanem egyszerűen tagadja, hogy lenne legitimitása az EU-nak. A legitimitást nem azért tagadják, mert nem az EU szolgálatok nem felelnek meg minimális eh, minőségi standardoknak, vagy nem mosolyognak, hanem ennél sokkal mélyebb gyökere van ennek. Az emberek szeretik az igazságot. És hogyha az A dokumentum ugyanaz, mint a B, amit eh, zárt ajtók mögött mindenki elismer, akkor ezt eh, be kell ismerni. Ha népszavazást ígérnek nekik, akkor ezt meg kell tartani. Az emberek békében és barátságban akarnak érni, élni a szomszédaikkal, nem fogadják el, hogy még egy háború dúljon Európában. Nagyon sok minden üdvözlendő Jatamaki asszony anyagában, nevezetesen, hogy egyértelmű és érthető anyagokra van szükség. Ez eléggé forradalminak tűnik, habár ő azt mondta, hogy ez nem jelent forradalmi változást. Köszönöm. Grazie, onorevole Duff. Köszönöm szépen, Duff úr. Um, uh, Mr. President, good afternoon everyone. I, uh... Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt elnök úr. Alexander Tyne kollégám. A brit álláspontot vélte megfogalmazni az imént. Biztosíthatom őt, hogy nincs ilyen egységes álláspont. Nincsen brit álláspont úgy általában a közigazgatási jogszabályokról. Tulajdonképpen mindig is többféle megközelítés érvényesült, mint ahogyan ez tükröződik az Európai Parlamenti brit képviselők álláspontjában. Ami a hatos cikkely kiegészítést illeti az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, egy kiegészítő jogkör szerepel itt ami közigazgatási együttműködésről szól. És ez potenciálisan egy nagy előrelépés a jogalkotás, illetve a kormányzati közigazgatási munka minőségének a javítása felé. Tehát én úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződésnek köszönhetjük mindezt, és ezt ki kell mondanunk, hogy az arról szóló vita, hogy ez pontosan mit jelent. Végső fokon odafut ki, hogy egy rendeletet alkotunk ebben a témában. Szerintem ez a megfelelő döntés, amit nagyon sok vitát követően hoztunk meg. Tehát én nagyon örülök annak, hogy úgy tűnik előre haladunk ezen a téren. szeretném még elolvasni a jelentés tervezetét, a Júri jelentésének a tervezetét. Az előadótól várok egy rövid tájékoztatást addig is. remélhetőleg kiderül, hogy az új együttműködés, mert ezzel a megfogalmazással él az EUMS szerződés 6-os hat, cikke. Nem egyszerűen arról van itt csak szó, hogy az EU intézmények, illetve ügynökségeknek az igazgatási területén megvalósul együttműködés, hanem itt a nemzeti közigazgatások közötti együttműködésről van szó. Az európai jogszabályok alkotása, megalkotása, illetve végrehajtása során, mert legalábbis így gondolom. És érdemes azt is tekintetbe vennünk, hogy nagyon szigorú vizsgálat. Be suspicious that it treads upon their uh, prerogatives and could breach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 ma credo che sia opportuno sentire su questo punto la nostra relatrice, il nostro relatore che è Ilkef. Prego. Ho pronunciato bene il nome Ilkef questa volta, sì. Thank you, Mr. Chairman. You correctly said that we are going to talk again about costs and efforts and uh, savings, but this time in a little bit different context. Uh, I would like just to remind that in its decision from September last year,